mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de 32 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, teve 32, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. El, elfogadtuk. Elfogadtuk. Következik 39-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 40-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 268 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 15 mellette ellene tartózkodás. Még egyszer mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Bacs 3, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Okafogyott lenne mindenképpen? Na most ezt kétszeresen is kinyírtuk. 279, ja nem, második rész, Bacs három második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 279 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 280 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Bacsit 7 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések, 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Ötös, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 14-es poszt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 29-27 ellenében. Devet 13-as mellette ellene tartózkodás. A bizottság 80%-a nem vett részt a szavazáson, úgyhogy ellenőrizzük. Neve 13, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 hét ellenében. Akkor elfogadtuk. Akkor következik az Inte 3 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Inte 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve három mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hú, már a végére is értünk, és záró szavazás következik módosított formában a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk 42-3 ellenében. We come to item number nine. Következik a 9-es napi rendi pont. Az Európai Unióba érkező külföldi működő tőke átvilágítási keretének létrehozása. Geoffrey Van Orden a jelentéstevő. Szeretne valamit esetleg mondani? Okay, but Miss Andrikén would like to say something. asszony szeretne megmondani, úgy látom. Igen, köszönöm szépen néhány megjegyzés a néppárti szavazólistával kapcsolatban. Miután az utolsó percben, utolsó pillanatban néhány frakció változtatott szavazólistán ötöző kompromisszumra kérem, hogy nemmel szavazzon a frakció, és a 103-asra is nemmel fogunk szavazni, vagyis kérem a kollégákat, hogy 103 mellé is mínuszjelet tegyenek. Köszönöm. Okay, thank you. Any other? Jó, köszönöm szépen. Még valaki esetleg? Van még, van még olyan szavazólista, amit korrigálni kell, nem? Jó. Akkor kezdjük el. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Mi fog következni? Hetes módosító következik. Ó, de jó. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hatvankettes következik. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 159, Buchner úré, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. es jól mondom? Adactus úré, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 85-ösről szavazunk, Castaldo féle módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt elfogadtuk. Jó, ellenőrizni fogjuk a 87-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Majdnem el is fogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodók. A 88-ast is ellenőrizni fogjuk. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 9-es Schaffhauser féle mellette ellene tartózkodók elutasítva. 93-94-ről egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. Folytatjuk. 101 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Négyes mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 106 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 103 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 103-ast fogjuk ellenőrizni akkor yes. Elnök úr, a ötös kompromisszumot nem fogadtuk el? Okay, sorry. Nem. Ja, akkor bocsánat. so, 103-asról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104 vagy 102 okafogyottá váltak. 102-es következik akkor. Lalond és Riké mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 142 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 143 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 146 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 147 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 148 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 149 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 150-esről szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 151 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 152 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodók elutasító. 156-ost visszavonták, ha jön a hatos. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 158 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 164-165 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 168 mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 169 mellett, 171 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 173, 175, 176 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 177 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 180 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 182 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 183 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem. So when we come to 180. Jó, következik 186-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 187 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 188 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 190 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 193 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 194 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 195 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 195-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Száz kilencvenhat. 169, mondja az elnök. A 196-os mellette ellene tartózkodók elutasítva 198 mellett ellene tartózkodók, elutasítva 197 mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk 199 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 200 mellett ellene tartózkodók, elutasítva 201 mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk 202 mellett ellene tartózkodók, elutasítva 203 mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük, a 203-asról szavazunk Buchner úr módosítója. Lezárom. Elutasítottuk. 204 mellett ellene tartózkodók elutasítva. 205 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 205-ösről? Na, no. Jó. 13 mellette ellene tartózkodok. Ezt ellenőrizni fogjuk. 13-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Nagyon egyértelműen elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizni fogjuk a 21-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 22 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodók. 24-est fogjuk ellenőrizni, Péter leféle módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom. 30-29 az arány. 27-es mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizni fogjuk, ez is Péter Le úr tollából. Megnyitom a szavazást. Péter Le urat ellenőriztük, és pozitív az eredmény. 29-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 30-es mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizni kell. 30-asról szavazunk, adaktusszal. Úrmódosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Egy szavazaton múlt, elutasítottuk. Lász itt van? De nem, nem mondjuk el neki akkor. 31-es Schaffhauser úré mellett ellene tartózkodók elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Jaj, a 35-ös nem fogadtuk el elnézést. Akkor Epidedeus úr mellett ki van ellene tartózkodók elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette nem, okafogyott el? Nem, nem, csak szavazni kell 39 mellette ellene. Tartózkodok. 39-esről fogunk most szavazni, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egy szavazaton volt ez is, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, 51-esről szavazunk. Harmadszor ellenőrizzük Péter Lev urat. Lezárom a szavazást. 42-16. Alois egyre népszerűbb. 52. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. 50-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 54 mellene ellene tartózkodók. Elutasítottuk 55, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62 mellett ellene tartózkodók. 63-as helyesbít az elnök. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 68 mellett ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 70-71 in favor. mellette ellene tartózkodók elutasítő. in favor. Kettes mellett ellene tartózkodók elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. 72-esről szavazunk. The vote is closed. It's been carried. Elfogadtuk. Schaffhauser mellett ellenőr tartózkodók elutasítottuk. A 73-ast ellenőrizzük? 74 mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. A 75-öst ellenőrizzük? Lezárom. Elutasító. Tehát ezt innen látni lehetett. 76 mellett ellene tartózkodok elutasítva, 78 mellett ellene tartózkodok elutasítva. Most pedig a teljes véleménytervezetről fogunk szavazni. Gépi úton megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, úgy látom, 49-5 arányban elfogadtuk.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 Right, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is exactly uh, 10 o'clock. It is a great... Kedves uh, kollégák, 10 óra van. Nagy uh, megtiszteltetés, nagy öröm számunkra, hogy Ine Eriksen uh, Soreidét üdvözölhetjük, Norvégia külügyminiszterét a bizottsági ülésen. Emlékszem az elődjére, aki szintén járt itt nálunk, és mindig nagy megtiszteltetés a norvég kormány képviselőivel egyeztetni, akik amely ország rendkívül aktív számos globális, regionális kérdésben. E, nagyon szoros a bilaterális együttműködés. Azt gondolom, hogy Európában szinte nincs más olyan európai ország, amelyhez ennyire közel állnánk, mint Norvégiához, CFSP, CSTP együttműködés, energia együttműködés, regionális kérdések, migráció, fenntartató fejlődés, klímaváltozás és külügyi kérdésekben Norvégia mindig egyeztetett Európával, például Oroszországra vonatkozóan. Ma számos témát fel fogunk vetni, nyilván a kollégákat nagyon érdekli, és nagy érdeklődéssel várják azt a beszámolót, amely arról szól, hogy Norvégia hogyan fog továbbra is részt venni ebben a közös politikában. A geopoli- az Arktis Arktisz geopolitikai jelentősége is egyre nagyobb, úgyhogy ez is fontos számunkra. E, úgyhogy a az Európát körülvevő geográfiai e, kihívások, e, Afrika szarva, Amerika, stb mind-mind nagyon fontosak számunkra. Várjuk tehát az ön bevezetőjét. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást. Már voltam néhányszor itt ebben a teremben, de csak hallgatóságként, és annak idején, amikor a mi parlamentünk külügyi, illetve védelmi szabizottságának elnöke voltam. 94-ben az tagság ellen szavaztunk, de azóta is, azóta az egyik legjobban integrált nem EU-s tagállam lettünk, az Európai Unióba integrált nem EU-s tagállam. Mi 72-ben és 94-ben is elutasítottuk a tagságot, az az egyetlen európai ország, amely kétszer is elutasította a tagságot, de soha nem utasítottuk el az európai együttműködést, az értékeink, a földrajz, a geográfia is erre kényszerít bennünket. Az európai kihívás, ahogy ezt mi látjuk, ezek norvégiai kihívások is, és fordítva is érvényes ez az új kormányplatformunk úgy fogalmazott, hogy a norvég külpolitika Európában kezdődik. A kollégáim gyakran látogatnak Brüsszelben, havonta többször is, és a szoros együttműködésünk egyik példája az, hogy most, ebben a pillanatban 20 norvég államtitkár itt van valahol, az Európai Parlamentben üléseken vesz részt. 20. 20 államtitkár, igen. Hadd eh, tájékoztassak arról, hogy konkrétan ma eh, mi foglalkoztat bennünket az elmúlt évtizedekben. Norvégia és eh, partnerei nagy diplomáciai fáradozásokkal és forrásokkal segítették azt, hogy a közel-keleten fenntartható béke alakuljon ki. A 93-as oszlói egyezmény után volt egy, van egy adhok liaison bizottság, 90 három óta ezt eh, elnököljük. Mind a helyi eh, szereplőkkel, mind az EU-val szoros együttműködést eh, ápolunk. Nagyon örülök annak, hogy Federica Mogherini ezen a tavaszülésen vendégül lát bennünket, úgyhogy később lesz egy találkozónk, amelynek a lényege az, hogy stratégiai intézkedésekben állapodjunk meg, amelyek a palesztin intézményeket erősítik, és a gazdasági fejlődést fellendítik, főleg a gázai vezetben, ahol nagyon nehéz a helyzet. Azt várjuk, hogy politikai egyeztetések újra elkezdődjenek, mert szinte négy éve nem voltak politikai egyeztetések, pedig ez nagyon fontos lenne, és ezt mindenképpen újra kell indítani. Amikor a itt a január 31-i ülésen részt vettünk, ez volt az első izrael és palesztin közötti ülés, azóta, hogy az Egyesült Államok úgy döntött, hogy Jeruzsálembe helyezik a diplomáciai képviseleteket. A, ez a magas szintű bizottság, ez egy nagyon fontos mechanizmus, és ez azt szolgálja, hogy a donorok és a nemzetközi közösség érintett tagjai egy üljenek és igyekszünk egy elfogadható megoldást találni mindkét állam számára. A HLC számára nagyon fontos, hogy a helyi gazdasági fejlődést támogassa, a palesztin intézményeket támogassa, a, a ez a HLC, ez az egyetlen olyan fórum, ahol mind a két, fórum, mind a két fél részt vesz, és a nemzetközi közösség donorai is részt vesznek ebben. Ezen a héten a szír, szíriai konfliktus már a nyolcadik évét kezdte el. A kelet-kutai helyzet arra emlékeztet bennünket, hogy ez a háború még nem zárult le messze nem zárult le. A biztonsági tanácsnak fenntartható humanitárius megoldást kell találnia, és humanitárius segítséget kell eljuttatni a helyszínre, a sebesülteket kihozni és a civileket, polgári lakosságot védeni. Amikor az ISIS-t militer, katonailag legyőzték, ugye legyőzték, de múlt hónapban egy újabb eszkalációra került sor, és főleg Szíria észak-nyugati részén. A konfliktus internacionalizálódása és egy súlyos probléma. Az afrini helyzet is nagyon elkeserítő, és bizonytalanok a kilátások. Mindennyian tudjuk, a humanitárius szükségletek hatalmasak, 13,1 millió embernek van szüksége Szírián belül segítségre, és 5,5 millióan menekültek el az országból. Az elmúlt 8 évben 1 milliárd eurót juttatott Norvégia válság enyhítésére, és 1 milliárd eurót ígértük a legutóbbi konferencián az egy, következő négy évre. 2018-ban 225 millió eurót fogunk juttatni Szíriának és a szomszédos országoknak. A prioritásunk humanitárius segítségnyújtás és az oktatás, főleg a lányok és a e, kislányok elérése és a nők elérése. Az ENSZ mediációs fáradozásait támogatjuk az EU-val együtt azt támogatjuk, hogy Szíria újjáépítésére nem ígérünk pénzt addig, amíg nem látjuk a fenntartható tervet. Hogyha Észak-Afrikára térünk rá, el kell mondjam, hogy regionális lábnyomunk egyre nagyobb ebben a régióban, és együttműködünk Tunéziával, Nigérrel, Malival, és múlt hónapban Bamako-ban megnyitottuk a diplomáciai képviseletünket. A jelenlegi helyzet Líbiában és Maliban destabilizáló hatással van az egész régióra. Az észak-afrikai és a száhali régió biztonsága nagyon fontos az európai biztonság szempontjából is. Az erőszakos szélsőségesség, a határon átnyúló bűnös, bűnöző, bűnbandák és az embercsempészet mind negatív hatással vannak a békére és a stabilitásra. A béke elengedhetetlen. A, munkahelyteremtés, a beruházások és a gazdasági fejlődés szempontjából. Támogatni fogjuk a G5 Száhel erőket kapacitás építéssel és továbbra is részt veszünk a bizmai folyamatban Norvégia kezdeményezte a katonai repülők nemzetközi rotációs programját, ezt is nagyon örülünk, hogy az Európai Unió mm, támogató szerepet játszik a régióban. Európa küszöbén is, az európai küszöbén kirobbant konfliktusok az Európába irányuló migrációt is hát kiváltják és erősítik. A Schengeni kooperáción túl is eh, érdekünk a fenntartható megoldások eh, elérése, és eh, a migrációs global, globális egyezmény is prioritásunk. Az EU ENSZ Task Force létrehozását támogatjuk a migránsok védelme, visszatérítése érdekében és a nemzetközi védelem biztosítása érdekében. Határozottan kell fellépni a libiai feszültségek megoldása érdekében. Támogatjuk ezt a munkát az EU alaphoz való, Trust való hozzájárulás formájában ez a legsebezhetőbb migráns csoportokat kell, hogy megsegítse, és az emberi jogokat kell, hogy megvédje. Az OECD és a DAC standardeknek való megfelelés elengedhetetlen. 2018-ban több mint 2000 migráns relokalizációját vállalta Norvégia, ebből 300 Libiából érkezik. Forduljunk most a Nyugat-Balkán felé. A migrációs válság, amely 2015-ben indult, ez egy intézmény és egyéb gyengeségeket mutatott fel a Nyugat-Balkánon súlyos szociális és gazdasági kihívásokkal néz szembe ez az ország, de ez arra sem emlékeztet bennünket, hogy nagyon összekapcsolódottak vagyunk. A nyugat-balkáni stabilitás és béke és prosperitás Európa számára fontos. Az etnikai feszültségek és válságok könnyen átgyűrűzhetnek a határon. A régió nagyon erős európai elkötelezettséget érdemel. A legutóbbi eh, stratégiai dokumentum mindenképpen fontos. Norvégia ezt a, ezeknek prioritásait osztja. Nagyra értékelem az Európai Parlament fontos szerepét a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban, és a az ország specifikus progressz jelentés, amin a bizottság együtt, a bizottság dolgozik, a bizottságon kívül is nagy érdeklődésre tarthat számot. A koszovói eh, kollégám is itt lesz eh, hamarosan, és nyilván önök eh, majd tárgyalni fognak az EU-koszovói kapcsolatokról. Az európai integráció, a nyugat-balkáni integráció nagyon fontos, mindannyiunk jövője szempontjából. Norvégia aktív és támogató szerepet játszik ebben. 2018-ban úgy döntöttük, hogy a bilaterális segítségnyújtási programunkat 33 millió euróra duplázzuk meg. A jogállamiság, a biztonság, a migráció, a megbékélés, a szociogazdasági együttműködés prioritási területek. Aztán támogatjuk az infrastruktúrális projekteket és a nyugat-balkáni beruházási kereten belül. A Nyugat-Balkánon tehát fontos szerepet játszunk, és azt gondolom, hogy van lehetőség még további együttműködésre az Európai Unióval a jövőben ezen a területen. Úgyhogy most egy nagy ugrás következik, Nyugat-Balkánról az e, Arktiszra ugrunk e, át. Az Arktisz országunk nagy részét teszi ki, a norvég lakosság 10%-a az Arktiszen él, itt dolgozik, itt vállalkozik, itt van a családja. Sokan azt gondolják, hogy az Arktisz az nem más, mint hó és jégborította terület. Hát az, itt, itt is élnek emberek. Az Arktisz egész Európát érintő kérdés, a világ gyorsan változik, az Arktisz még gyorsabban változik, főleg a klíma az Arktisz környékén ahhoz, hogy megfelelő egyensúlyt érjünk el a források megőrzése, használata és használata között a tudományos együttműködés nagyon fontos. Elismerjük az európai tudósok jelentős hozzájárulását az Arktisz jobb megértéséhez. A régió béke, stabilitás és a nemzetközi együttműködés jellemzi. Ha biztos, és biztosítani szeretnénk, hogy ez így is maradjon, a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a tengerjog tiszteletben tartása elengedhetetlen, és ez a norma ebben a régióban. Az Arktisz tanács, a Balti-tengeri együttműködés és az északi dimenzió mm, továbbra is nyitott kommunikációs csatornákat biztosítanak. Az Arktisz Tanács kulcsfontosságú nemzetközi szerv, amely az Arktisz kérdéseit kezeli. Norvégia támogatja ezt állandóan állandó megfigyelő státuszt akarunk az Európai Uniónak elérni ebben. Látjuk, hogy az Európai Parlament nagy érdeklődést mutat ez iránt, és az önök bizottságának munkája integrált európai politikát kíván az Arktiszal kapcsolatban elérni, ezt a tavalyi állásfoglalás is mutatja. A bizottság egy aktiszi érdekelt felek fórumot hozott létre, ezt is üdvözöljük. Ez északon, szárazföldön és tengeren is határosak vagyunk az Orosz Föderációval. Számunkra Oroszország globális szereplő és szomszéd. Bilaterális kapcsolataink vannak, kulcsfontosságú, kölcsönösen elengedhetetlen kérdésekben. A legfontosabb együttműködési területek a halászat, fenntartható tőkehal állománybiztosítása, nukleáris biztonság, környezetvédelem, keresés és mentés. Az emberek közötti kapcsolatok, közvetlen kapcsolatok az északi túlélés szempontjából elengedhetetlenek. Ezzel egy időben az értékeinket képviseljük, közösen képviseljük aggasztónak tartjuk az autoriter, orosz autoriter fellépést, főleg az emberi jogi és civil társadalmi szervezetekkel szemben. Ezeket a témákat mind bilaterális, mind multilaterális fórumokon felvetjük. Boris Johnsonnal egyeztettem pénteken, és támogatásunkról biztosítottuk Nagy-Britanniát a Salisbury támadással kapcsolatban. Oroszország megsérti a nemzetközi jogot Ukrajnán, eh, Ukrajnában, és a fellépésünk és a véleményünk itt megegyezik az Európai Unióval. Az ukrajnai eh, regionális támogatási programunk 20 millió eurót tesz ki évente, és emellett eh, Ukrajna reform támogatása mellett a humanitárius segítségnyújtást is támogatjuk, és továbbra is, mind bilaterálisan, mind gazdaságilag támogatjuk ezt az országot. Aztán néhány szó a Brexitről. A Brexit nem változtatja meg az Európai Unióval való kapcsolatunkat. Gyakran emlékeztetem, emlékeztetek mindenkit erre, Norvégiában is. Mindenkinek meg kell értenie, hogy továbbra is olyan kapcsolatokat ápolunk az EU-val, mint azelőtt. Az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy az e F az, és az Európai Gazdasági Együttműködés továbbra is fontos, a Brexitben való Európai Uniós szerep nyilván fontos. A Norvégia és az Európai Unió között együttműködést az Európai Szabad az európai gazdasági térségi szabályok határozzák meg. Továbbra is stabil és, és kiszámítható eh, keretekre van szükség. Hosszú távú európai integrációs támogatást eh, nyújtunk, és az új tagállamokban szeretnénk elkerülni a nagy eh, különbségeket, fejlettségbeli különbségeket a többi EFTA és EGT országokkal együtt nem átlagos harmadik országok vagyunk ebben a folyamatban, de a Brexit megváltoztatja az Egyesült Királysággal való gazdasági kapcsolataink jogi keretét. A Barnier és Davis egyezmény, tegnapi egyezmény, ez pozitív fejlemény, egy rendezett kivonulás az EU, az Egyesült Királyság és Norvégia szempontjából is rendkívül fontos. Az utolsó pont pedig konkrétan a bizottság mindennapi munkájára, a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozik. Az EU és az Egyesült Királyság hasonló biztonsági kihívásokra néz szembe, és ez a globális kihívások szoros együttműködést követelnek. Norvégia és az EGT országok is szeretnének ebben részt venni. Ahogy az Európai Unió közös külügyi és biztonságpolitikáját kidolgozza, a szoros konzultációt szeretnénk hangsúlyozni a hasonlóan gondolkodó országok között, mint például mi is vagyunk. Az EU erősíteni szeretné kapacitását az európai biztonsági kihívások miatt. Ez erősíti az európai és a norvég biztonságot is, és Norvégia érdeke, hogy együttműködjön szorosan az Európai Unióval és az EU-s tagállamokkal e, ezen a területen. Ebben az összefüggésben elengedhetetlen a jó munkamegosztás az EU és a NATO között. És NATO szempontjából hadd mondjam el, e, hogy az EU és a NATO közötti együttműködés most jobb, mint valaha is volt. Négy évig voltam védelmi miniszter, úgyhogy tudom, miről beszélek. Végül pedig e, összefoglalásként hadd mondjam el, hogy szoros és mély kapcsolatokat szeretnénk az Európai Unióval. Norvégia és az EU jövőben is közös kihívások elé néz. Európában, a szomszédos országokban szoros partnerként kell együttműködnünk. Thank you, Minister. Köszönöm szépen, miniszterasszony, az előadását. Most a vita következik. Több mint fél óránk van erre a célra. Az AFET mai kibővített bürója úgy döntött, hogy elutazunk az önök gyönyörű országába, mégpedig augusztusban. Az AFET-nek és a Biztonsági Albizottságnak, Védelmi Albizottságnak ez egy közös missziója. Északra megyünk, és természetesen a biztonsági együttműködés lesz a legfőbb témája ennek a látogatásnak. A Brexit-tel foglalkozó kollégák sok ilyen van. Nos, ne felejtjék, hogy nagyon-nagyon sokan használjuk a norvég modell kifejezést, csak szerettem volna, hogy ezt tudja. Nagyon sok témáról beszélt, sok kolléga szeretne kérdést föltenni. Az első, Mihály Gáler, a néppárt nevében. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Ha nem, tudtam, ha nem tudnám, hogy Norvégia nem tagja az EU-nak, akkor azt gondolnám ezután a kiváló beszéd után, hogy eh, tagja. Sok mindenről beszélt, beszélt a Brexitről is. Önt kielégíti a jelenlegi helyzet. Tudjuk, hogy Norvégia azt szeretné, hogy eh, igazságos legyen a tárgyalás eredménye, tehát nem szeretné, hogy egy olyan nem szeretnék, hogy egy olyan ország, mint önök, aki nem tagja az EU-nak, viszont tagja a gazdasági térségnek, hátrányosabb helyzetben lenne végül, mint egy olyan ország, aki nem mondhatja ezt magáról. Beszélt a sark vidékről, a sarkörről, nos, Oroszország hatásáról, vagy befolyásáról beszélni kell hogyha összehasonlítja a sarkori tanács helyzetét az egy évvel vagy két évvel ezelőtti helyzettel, akkor elmondhatjuk azt, hogy Oroszország megváltoztatta a viselkedését, a fellépését a sarkori tanácson belül? Tehát, hogy vonakodóbbak, vagy agresszívak, vagy bármit el lehet mondani az oroszokról? A katonai jelenlétük hogyan változott ezen a területen? tudományos célból a Spitzbergákon jelen lehetnek az oroszok, de ön szerint lehet-e arról valamit tudni, hogy valami más tevékenység is folyik-e az oroszok részéről, a Spitzbergákon van erről bármiféle hír? Kétoldalú kapcsolatok. Két évvel ezelőtt azt hiszem, biciklis menekültek érkeztek szervezett módon Oroszországból önökhöz. Sikerült-e megegyezni bármiben az oroszokkal, hogy ilyen barátságtalan események ne következzenek be a jövőben, avagy erre nem készültek fel, és bármikor előfordulhat ez még egyszer. Köszönöm. Egyesével válaszol, vagy egy párat egybe? csoportosítsuk. Jó, akkor csoportosítsuk ezekbe. Egybe ezeket. Kán úr teszi fel a következő kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszterasszonyt. Én a gyönyörű országukban éltem egy ideig, fiatalabb koromban. Nos, a Brexit-tel kapcsolatban, eh, ugye az mikrügyminiszterük az önökével eh, kapcsolatban volt, én szerintem ez egy katasztrófa, hogy eh, a Brexitre sor fog kerülni. Én a Remain párti voltam, bemaradás párti. Ön mit gondol arról, mi lenne akkor, hogyha az Egyesült Királyság csatlakozna a gazdasági övezethez, ez megfelelő modell lenne? Vagy egyáltalán van-e bármilyen kapcsolata a mi külügyminisztériumunkkal? Még egy kérdés. Az igazságügyminisztereknek lesz majd egy csúcsa. Ön említette, hogy a világon, az egész világon össze kéne a különböző szakpolitikákat fogni, a Norvégiában tapasztalt támadás, a Brookvik támadás után ennek milyen következményeit látja, vagy hogyan kapcsolódik ez az önök új szakpolitikájához? Sok norvég keres meg engem a norvégiai házassági szabályokkal kapcsolatban, a unokatestvérek házasságáról van szó. Erről mit tud nekünk mondani? tisztelt kolléga elmondaná, hogy konkrétan mire gondolt? Mondaná egy kicsit lassabban, hangosabban? Az unokatestvérek, unokatestvérek házasság. It's, it's, it's, it's a, apparently a big issue in Norway, which... Úgy tűnik, hogy Norvégiában eh, ez egy eh, komoly probléma most. Nem tudom, hogy a kormány gondolkodik-e azon, hogy bármilyen döntést hozzon ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Anna Futige következik. Madam... Uh, tisztelt elnök, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony. Miniszterasszony, üdvözlöm Önt itt ezen az AFET szakbizottsági ülésen. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy Norvégiának milyen fontos szerepe van az eu való együttműködésben, a közös biztonsági és védelmi politikában, és szerencsére sokszor látogatnak el ide norvég szakpolitikusok, úgyhogy folytonos információnk van erről, és gratulálni szeretnék Norvégiának ezért a nagyszerű együttműködését. Az EU és a NATO közötti együttműködés a védelmi és biztonsági politikában nagyon-nagyon fontos. Azért is, amit Norvégia az imént mondott el, illetve nem az imént mondott el, illetve a Varsói csúcs után. Mihály Gáler úr már feltette azt a kérdést a sark köri tanácsra vonatkozóan, amit én is szerettem volna feltenni. De kérdezném, hogy a militarizációról hogyan gondolkodik, ugye nem csak a sark köri területen érdekes ez, hanem akár Kaliningrád környékén is. Megcsappan ennek hatására a reményünk arra vonatkozóan, hogy mennyire lesz majd békés a balti tenger. A Krím félszigetet már anektálták, de vajon mi lesz Kaliningrád sorsa? És egyértelműen militarizálják Kaliningrád környékét. Aztán láthatjuk, hogy a közel-keleten mit tesz Oroszország. Önöknek milyen lehetőségei vannak? A 2401-es ENSZ biztonsági tanácsi határozat végrehajtását hogyan tudják segíteni? Mit tudnak azért tenni, hogy Szíriában megvalósuljon a tűzszüne? A közel-keleti béke folyamatban önöknek milyen céljai vannak, mit tudnak tenni? Illetve konkrétan a palesztinai oktatási lehetőségekre gondolok. A palesztin hatóságnak feladata az, hogy az oktatást úgy oldja meg, hogy a tananyagnak kötelező része legyen a deradikalizáció. Köszönöm szépen Anna Futigának. Most a zöldektől Valero asszony következik. De a bal oldala. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor svédül beszélni. Ahhoz nem is kell tolmács, igaz? Igen, svédül fogok beszélni. Lenne egy kérdése. Lenne egy kérdésem a sarköri tanácsal kapcsolatban. Ugye említette, hogy a klímaváltozásnak eh, milyen katasztrofális hatásai vannak eh, azoknak, akik éjszakon élnek de hát nem csak az északiak szenvedik ezt meg, hanem azok is, akik a déli részeken élnek. Nos, Norvégiának pont ezeken a területeken vannak kőolaj forrásai. A mélytengeri források kapcsolatban elég sok kérdés merül fel, ez egy veszélyes és drága vállalkozás. És tudom, hogy van egy bírósági ítélet, melynek értelmében ugye a kormány győzött egy perben egy szervezet ellen, ugyanis ez a szervezet befelelte a kormányt, pontosan a mélytengeri fúrások miatt. Mi a helyzet most? Hogyha meg akarják menteni, úgymond a sark köri vidéket, akkor el kell gondolkozni a mélytengeri fúrásokon. Egy tanulmányt is készített Norvégia, ennek alapján az mondható el, hogy nagyon sok norvég úgy vélekedik, hogy a kőolajat nem kell, vagy nem kéne kinyerni. Miután elég jelentős hatása lehet a környezetre a mélytengeri fúrásoknak, megváltoztatták ezzel kapcsolatban a véleményüket. A mexikói öbölben a baleset rámutatott arra, hogyha ilyen váratlan esemény történik, akkor nagyon nehéz elállítani a kőolaj szivárgását. Vannak olyan, úgy gondolom, hogy az EU-s tagállamok, illetve maga az EU is ezzel kapcsolatban nem nagyon mond semmit. Látható, hogy van egy egy tagjelölt ország is, egy NATO tagállamország is, aki érintett ebben, de senki nem mond erről semmit, senki nem ítéli el például Törökországot. Norvégia egy kicsit máshogy is kifejezheti magát, mint az EU-s tagállamok, hiszen nem tagállam. Mi Norvégia mondani valója ezzel kapcsolatban? Illetve milyen terveik vannak? Köszönöm. Köszönöm, Valéro asszony, mondja az elnök. Még ketten szeretnének hozzászólni. Az AFET korábbi elnöke következik, Elmar Brock úr, német képviselő. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy ismét láthatom. Gondolom emlékszik rá, hogy Oszlóban pár éve már találkoztunk. Egy kérdést szeretnék föltenni. Ez a biztonsági politikáról, illetve a Brexitről szól. A tárgyalások során meg kell találni a módját annak, hogy biztonsági kérdésekben hogyan lehet különleges kapcsolatot képíteni az Egyesült Királysággal. Hogyan vehetnek részt az Egyesült Királyságbeli katonák, majd ezután különböző missziókon, missziókban, projekteken, stb. Ön szerint erre milyen lehetőség van? Ugye az önök helyzete bizonyos szempontból hasonlít ehhez, tehát önök is részt vehetnek különböző NATO-s missziókban. Az egyértelmű, hogy az irányításban nem vehetnek részt, de a gyakorlatban mégis nagyon sok mindenben részt vesznek. Hogyan látja az Egyesült Királyság eset, helyzetét? Néhány héttel ezelőtt beszélt a beszéltek a minisztereik arról, hogy eh, milyen lehetőségeik vannak. Nos, eh, egyértelmű az is, hogy eh, a Brexit utáni tárgy, a Brexit tárgyalások eredménye az Egyesült Királyság számára nem lehet kedvezőbb, mint az önök helyzete. Erről mit tudna még mondani? Köszönöm Elmer Brocknak, mondja az elnök az utolsó kérdést. Alois le fogja föltenni, aki szlovén képviselő. Jó napot kívánok! Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter asszony, ezeket a barátságos és egyértelmű szavakat. Hadd mondjam el önnek azt, hogy nem régiben politikus társamat kérdőre vontam. Egy olyan ország sarja, ez a kolléga, aki közelebb él Norvégiához, mint Brüsszelhez, és azt mondta nekem ez a kolléga, hogy ó, Norvégia olyan messze van. Szerintem Norvégiától semmi nincs messze, még a Balkán nyugati része sem. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ön mindenre, hogy önök mindenre ennyire odafigyelnek. Azt mondta, hogy közös értékeink és közös földrajzunk van. Bár más is mondaná ezt. Köszönöm. Right, thank you. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we continue the... Kedves kollégák, akkor folytatjuk a, a FED bizottság ülését, most pedig sok szeretettel köszöntöm a Koszovó első miniszterelnök helyettesét és külügyminiszterét, Pekércset Pácolit, remélem jól ejtem ki a nevét, Pecset Pácoli sok szeretettel köszöntöm a Külügyi Bizottságban, az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés, nagy öröm, hogy itt üdvözölhetjük. Természetesen sok szeretettel köszöntöm Koszovó nagykövetét, itt Bernard Nikajt, aki rendszeres látogatója az Európai Parlamentnek. Miniszter úr, elmondhatjuk, hogy Nyugat-Balkán mi bizottságunk mindennapi munkájának nagy részét teszi ki. Egyes kollégák, például a koszovói jelentéstevő Igor Soltesz, de nem csak ő, ő számára az egy, munkájának egyik legnagyobb falat, falata a Nyugat-Balkán egyik országa. Ez nem csak azt mutatja, ez azt mutatja, hogy mennyire nagy fontosságot tulajdonít az Európai Parlament a régió átalakulási folyamatának. Az Európai Parlament az inkluzív csatlakozási folyamatot támogatja, amely mind a hat nyugat-balkán országra kiterjed, és az egyes partnerek felkészültségét és szükségleteit külön figyelembe veszi. Koszovó a, fejlesztés, a mm, bővítési folyamat részét képezi, és az Európai Unió támogatja ezt az országot ezen az úton. Tisztelt miniszter úr, a nyugat-balkáni stratégia, amelyet az Európai Bizottság, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, egy nagyon józan üzenetet fogalmaz meg, és tükrözi azt a tényt, hogy nagyobb elkötelezettséggel kell fordulnunk ezen régió iránt, pozitív változást csak így érhetünk el, általánosságban és Koszovóban konkrétan. Ön a privát ágazatból érkezett és lépett be a politikába, egy nagyon pragmatikus megközelítést valósít meg. A különböző célok ellenére a, a az üzleti világ és a politika valamennyire hasonlít egymásra abban, hogy a hiteles és megbízható partnereket szeretne látni. Az EU nagyon fontos, kulcsfontosságú partnere ennek az országnak, mind kritikus, mind, support, mind támogató. Az egyes kulcsfontosságú témák, amelyek a kollégákat véleményem szerint külön érdeklik, ezek a következők. A vízum liberalizáció felé tett végső lépések, a Montenegróval kötött demarkációs egyezmény ratifikációja után, aztán a korrupció, a szervezett bűnözés és a radikalizáció elleni harc az országában, illetve az igazságszolgáltatás, illetve a megbékélés teljes együttműködéssel a külön kamarákkal, illetve a belgrád-pristinai párbeszéd, amely valószínűleg egy jogilag kötő érvényű, hosszú távú egyességhez vezet. Tisztelt miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy néhány szót szólhatok ezen rendkívül fontos közönséghez. A szövegemet leírtam előre, van benne néhány francia bekezdés, egy kis spanyol és pár szó németül is. Ezt most felolvasom. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Nagyon örülök annak, hogy ma önökhöz szólhatok, és engedjék meg, hogy elmondjam önöknek, mennyire nagyra értékelem azt, hogy önök támogatják Koszovót a Európához való közeledése során. Ez tény, ezt hangsúlyoznunk kell, kifejezetten hangsúlyoznunk kell. Koszovó jövője az Európai Unióban van. Egy évtizeddel a függetlenség kinyilatkoztatása után az európai és az euróatlanti integráció a legfontosabb stratégiai célkitűzéseink. Büszkék vagyunk az eddigi eredményeinkre, és ezt egy erős európai agenda határozza meg. Az intézményeink, az alkotmányunk, a törvényeink és a kormányzatunk európaiak. Európa a társadalmunkba beágyazódott, és ez az ország is ezt tükrözi. Az Európai Uniós elkötelezettségért nagyon hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk az önök munkájáért, állásfoglalásokért, amelyeket elfogadtak velünk kapcsolatban, és azért is, hogy önök jelen vannak nálunk a helyszínen az európai külön megbizottjai, az EULEX és a tagállami képviseletek folyamatosan elkötelezettek az ügyünk mellett, és ezért gondoljuk, hogy Európa Koszovó történelmének része. Kérem, hogy segítsenek bennünket az út hátralévő részén is, és a régió többi országának is, hogy így nagyobb stabilitást, prosperitást és békét tehessünk lehetővé a balkáni régióban, amely az egész kontinens számára pozitív. A nyugat Balkánon jelen pillanatban egy fontos kereszteződéshez értünk. Az Európai Bizottság stratégiájának közzététele és és ezután Juncker elnök és Mogherini alelnök, illetve Hán biztos is személyesen látogattak el a régióban. Nos, mindez azt mutatja, hogy egyértelműen elköteleződtek a régió felé. A tagállamok is egyre nagyobb mértékben támogatnak bennünket. A bolgár elnökség Nyugat-Balkánt kulcsfontosságú prioritásnak tekinti a következő EU-Nyugat-Balkáni csúcs találkozót szervezi meg Szofián, aztán a berlini folyamat. Ez mind azt erősíti meg azt a fontos üzenetet, hogy a nyugat-balkáni polgároknak meg kell hallaniuk ezt az üzenetet. Tehát hiteles EU-s perspektívát kell biztosítani eh, az országunknak. Azt is el kell mondani, hogy Koszovóban a vízeliberalizációval összefügg ennek a folyamatnak a hitelessége. Mielőtt tovább megyek, hadd szóljak a vízumliberalizációról. Ez a sürgősebb téma az európai napirenden. A polgáraink az egyetlenek a régióban, akik még nem kapták meg ezt a privilégiumot az Európai Uniótól. Nagyon modern, fiatal, jól képzett polgáraink vannak, akik nagyon aktívak, és szeretnék ezt kihasználni. Nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy ezek a fiatal polgárok nem tudnak az Európai Unióba utazni, és ez a jövőjük szempontjából súlyos hátrány. Ezt meg kell oldani minél gyorsabban. Két feltételt kell említenem, egy egyesével. Az egyik a, a e, határdemarkáció Montenegroval, ennek az egyezménynek a ratifikálása. Koszovó mindent megtett annak érdekében, hogy ebben egyességet érjünk el. Nagyon nehéz belpolitikai komplikációk merültek fel, de ma az út vége felé járunk. A koszovói e, parlament hamarosan valószínűleg ratifikálni tudja ezt a demarkációs egyezményt Montenegróval. Egyébként kiváló, tökéletes kapcsolataink vannak ezzel az országgal. A szervezett bűnözés elleni és a korrupció elleni harcban nagyon meggyőző előrelépést értünk el, az igazságszolgáltatás függetlenségének eh, biztosítása, annak biztosítása, hogy eredményre jusson az igazságszolgáltatás. Időközben az EU eh, képviseleteket eh, a helyszínen, illetve Brüsszelben is tájékoztattuk az előrelépésről. Amikor a demarkációs egyezményt ratifikáljuk, akkor egyértelműen látjuk a track recordot, és ezzel lehetővé válik a vízum liberalizáció terén való előrelépés. Tudjuk, hogy ezen a területen a munka nem egy egyszeri lépés, hanem egy olyan dolog, amin folyamatosan dolgoznunk kell a csatlakozásig, és még azután is. Ahogy a dolgok most állnak, Elég jó az eredmény listánk a vízum liberalizáció feltételeit tekintve. Alacsony számú menedékkérő van tőlünk, 7000 körülbelül. Ezek a személyek ez, ez a, ezek az ez kevesebb, mint Albániából vagy Szerbiából, amelyek már érvezik a vízumliberalizációt. Nagyon fontos lenne legalább részben bevezetni ezt. 2015-ös hullám nem vezetett egy olyan rendszerhez, amely az szabálytalan migránsok számának növekedését jelentette volna. Azt reméljük, hogy az Európai bizottság, a Parlamenttel és a tanácssal való szoros együttműködésen keresztül a polgároknak lehetőséget adunk arra, hogy szabadon mozoghassanak. És hogyha egy dolgot tehetnek idén arra, hogy segítsenek bennünket, akkor erre koncentráljanak, azt kérem, minden koszovói számára ez egy fontos álom és eh, engedjék meg, hogy csatlakozzunk szomszédainkhoz eh, ebben a, eh, ennek a jognak az élvezetében is. Most térjünk vissza az EU-s integrációra. A Koszovó a reformok végrehajtásán dolgozik, stabilizációs és csatlakozási egyezményen ez egy új egyezmény fényében még fontosabb lett, hiszen a Koszovó most már részt vehet az EU-s programokban. Az új bizottsági nyugat-balkáni stratégia újra elkötelezte magát amellett, hogy nem csak a teljes régió számára európai perspektívát kell biztosítani, hanem támogat bennünket abban, hogy előrelépjünk ezen cél elérése érdekében. Nagyon pozitívnak tartjuk ezt a stratégiát, főleg annak tekintetében, hogy milyen politikai nyomás él az Európai Unióban arra vonatkozóan, hogy nem szabad túl sokat ígérni, és fontos, hogy ezt a stratégiát megvalósítsuk. Ezzel egy időben el kell mondanom azt is, hogy szeretnénk előrelépni, az európai perspektívát konkretizálni szeretnénk. Koszovó egyértelműen azt az ambíciót ápolja, hogy EU-s tagállami jelölt állammá váljon. Az emberek világos és konkrét perspektívát várnak az európai integráció fényében, és a nyugat-balkáni országokkal szempontjából az egyenlő bánásmód. A jobb konnektivitás, gazdasági csere, egyenlő elbánás, bilaterális politikai kérdésekben egyeztetés. Gyakran sajnos úgy tűnik, hogy nem lépünk előre, stagnálunk, Sőt, felmerül annak a veszélye, veszélye, hogy visszacsúszunk a sötét múlt gyakorlataiba. Belső ügyekben szerviával lehetnek konfliktusaink, és ez a nemzetközi pozíciónkat gyengítheti. Szerbia megpróbált olyan országokat meggyőzni, amelyek elismerték a mi függetlenségünket, hogy ezt vonják vissza vagy megpróbálták megakadályozni Koszovó részvételét nemzetközi szervezetekben. Hogy mondjak néhány szót az EU normalizációs, a Szerbiával való kapcsolatok normalizálására tett erőfeszítéseiről. Most ez a párbeszéd a végső fázisához közeledik. Koszovó igyekszik az egyezményt teljes mértékben be beemelni, és a szerb többségű közösségek vagy kerületek jogait is érinti ez, és itt az energiapolitika, a diplomák elismerése, nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy Szerbia ne akadályozza Koszovó részvételét a nemzetközi szervezetekben. A párbeszéd utolsó fázisa jogilag kötőérvényű egyezményt kell, hogy jelentsen és ez lehetővé kell, hogy tegye, hogy a két ország az euróatlanti csatlakozásban előrelépjen. hat térjek rá a gazdaságra. Koszovó gazdasága kb. 4%-kal növekedett az elmúlt három évben. Nagyon komolyan gondoljuk a strukturális reformok bevezetését, hogy javítsuk a régió, a gazdaság versenyképességét, hogy fenntarthatóbb forrásokat alkalmazunk a hosszú távú növekedés érdekében. A az üzleti világ körülményeinek javítása, és egy, évem, egy év alatt 20 helyen ugrottunk előre az üzleti világot mérő listán. Az elmúlt évben az egyik legnagyobb külföldi közvetlen befektetés aláírását jelenthettük be. Egy erőműről van szó, és ...450 megawattos erőmű építéséről van szó, ez az egyik legnagyobb eh, külföldi befektetés eh, Koszovóban. Nincs kétség afelől, hogy Koszovó nagy gazdasági potenciállal rendelkezik, de ezek a, ezek a lehetőségeket nem használjuk ki eléggé. Nagyon fontos, hogy olyan erők jelenjenek meg a régióban, amelyek ezt a potenciált felszabadítják, és a gazdasági uh, fellendülés lehetővé teszik. Hat független ország van ebben a régióban, mindegyik piacalapú liberális demokrácia, és sajnálatos módon a strukturális és politikai akadályok még mindig az gazdasági integráció útjában állnak. Ezeket meg kell oldani, vagy meg kell szüntetni, mielőtt valóban igazi regionális gazdasági együttműködésről beszélhetünk. Koszovó teljes mértékben támogatja ezen akadályok lebontását, regionális gazdasági integráció érdekében, hiszen az, abban hiszünk, hogy a szorosabb regionális gazdasági kötelékek segíthetnek bennünket az EU-hoz való közeledésben. Ez egy fontos nemzeti prioritás. A gazdasági kölcsönös egymástól függés oda fog vezetni, hogy stabilizáljuk ezt a régiót, és ez biztonságot is jelent és ez lehetővé teszi a konnektivitást a régióban, és az EU stabilitást számára is fontos. Általánosságban nagyon fontos számunkra, hogy biztosítsuk az ország integrációját a nemzetközi közösségben, mint nemzetközi szervezetekben való kép, részvétellel, mint elismeréssel. Jelen pillanatban 116-an ismerték el az országunk függetlenségét, és folytatjuk a meggyőző munkát. A további öt fennálló Európai Uniós tagállam elismerésének megszerzése további prioritás elmondtuk többször is, de ezt most megismétlem még egyszer, hogy Koszovó egyedi. Nem lehet összehasonlítani egyetlen más történelmi vagy, vagy jelenlegi esethez. No, ez... Függetlenségünket ki kellett nyilvánítanunk. Ez volt az egyetlen megoldás arra vonatkozóan, hogy fizikailag túléljük azt a népírtást, amit ellenünk követtek el. A függetlenségünk egyedi körülmények láncolata, és ennek köszönhetően az államiságunk visszafordíthatatlan. 23 tagállam elismerte ezt már. Azt is tudjuk, hogy az elismerés az további 5 részé, tagállam részéről az Európai Uniós pozíciót is erősítheti felénk. A függetlenségünk nem egyoldalú, a legfontosabb a legfontosabb szervezetek, mint például az ENSZ, illetve a NATO, és ezt jóvá hagyták, illetve a Nemzetközi Döntő, Büntetőbíróság is kimondták, hogy a függetlenségünk tiszteletben tartja a nemzetközi jogot. A Nemzetközi Bíróság kimondta azt is, hogy Koszovó függetlensége sui generis, és nem lehet precedensként felhasználni azt az úti tervet, amit mi kialakítottunk. Next for us. Azzal kapcsolatban, hogy mi a következő lépés Koszovó számára, továbbra is a nemzetközi konszolidációra helyezzük a hangsúlyt, több munkahely, nagyobb munkahelyteremtés, szolgáltatások nyújtása, a polgárok életének javítása, köz, közigazgatás javítása, a hatékonyabb jogállamiság, ezek a kulcsfontosságú pontok. Azt is megvizs- azt is célul tűztük ki, hogy minden bilaterális konfliktust megoldjunk, és biztosítsuk azt, hogy a következő lépést elérjük az integrációs folyamatban, azzal, hogy elérjük az Európai Uniós tagállami jelölt ország státuszt hamarosan. Az alapvető reformok felé vezető úton és az polgárok életének javítása során folyamatosan segítenek bennünket az európai országok, és az Európai Unió tagjává szeretnénk válni, és Koszovó szeretne köszönetet mondani ezért. Mindig kiálltak mellettünk, ezt megköszönjük, és hát folytatódik, folytatni kell a munkát. aspiration and commitment to az Európai Unióhoz, az európai nemzetek családjához tartozás, azt hiszem, megér, ezt megérdemeltük. Köszönöm szépen. Több nyelven is elhangzik, hogy köszönöm szépen. Thank you, minister. Köszönöm szépen Pácolli miniszter úrnak. Köszönöm, hogy a tagállamok nyelvén is szólt hozzánk. Ez kedves volt. Most az eszmecsere következik, már néhányan jelentkeztek, szeretnének kérdéseket fölteni. Ha megengedek, akkor kivételesen én tennék fel először néhány kérdést. Miniszter úr, az megfelel önnek, hogy egyszerre több kérdést tesznek fel a kollégák, és akkor ön, ön majd csoportban vás, válaszol ezekre? Miniszter úr, nagyon szenvedésen beszélt a vízumliberalizációról, és Hát vannak tagállamok, ahol bizonyos kétségek merültek fel ezzel kapcsolatban, de utolsóként Koszovónak is készek vagyunk megadni a vízumliberalizációt. Viszont van ugye egy demarkációs megegyezésük Montenegróval. Ön szerint a koszovói nemzetgyűlés mikor fogja végre lezárni ezt a tárgyalás sorozatot, mikor fogják ratifikálni ezt a demarkációs megállapodást. Be kell valljam, itt mi nem nagyon értjük, hogy miért nem lehet ezt a problémát a parlamentben megoldani Koszovóban. Láthatja, hogy mit fognak majd cserébe kapni. Azt mondta, hogy ez talán a legfontosabb eleme most a koszovói politikának. Nem értjük. Ez nem tesz jót Koszovó hírnevének, amikor a koszovói parlament majd ezt eldönti, akkor ez egy hatalmas változás lesz. Kérem, hogy erről még részletesebben számoljon be. Nos, itt a szakbizottságban tudjuk, hogy a brüsszeli egyezmény mennyire fontos volt, ugye ez öt évvel ezelőtt történt, említette ezt. Ennek az egyezménynek egy fontos része az, hogy közös hogy a közösségek, tehát a, a szerb közösségeknek lesz egy, egy együttműködése koszovói szeki részében. Hogyan állnak ennek a felállításával? Jelenleg hogy áll tehát ez a folyamat? Mit tehet Pristina annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? Ezek lennek az én kérdéseim. Most pedig két koszovói, koszovó szakértőnknek adnám meg a szót. Tuninu Picul az első, szocialista képviselő és horvát. Köszönöm szépen! Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben. Két hónappal ezelőtt találkoztunk Strasbourgban. Ez volt a negyedik ülése az EU Koszovó stabilizációs, stabilizációval foglalkozó parlamenti bizottságnak. Nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat tudhatunk magunk mögött. Az EU-Koszovó stabilizációs és együtt és társulási megállapodásról beszéltünk, beszéltünk a montenegrói demarkációs megállapodásról, a jogállamiságról, a választásokról, a háborús bűnökről, illetve az alapjogok tiszteletben tartásról, a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáról. Arról is beszéltünk, hogy 2018 az idei év hihetetlen lehetőség lehet, és nagyban fejlődhetnek az EU és a nyugat-balkáni országok közötti kapcsolatok, különös tekintettel Koszovóra. De közös nyilatkozatot és ajánlást nem tudtunk elfogadni, mert nem egyeztünk meg a specialista kamarák kérdésében a koszovói parlamentben. Nos, a következő ülésünkre 2018 második felében kerül majd sor Koszovóban. Erre vonatkozva mit tud nekünk előre bocsátani? Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a jelentéstevők következik Igor Soltész, zöld párti képviselő, Szlovéniából érkezett. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr. Tisztelt nagykövet úr. Beszéltünk a montenegrói határról, beszéltünk a szervezett bűnözés elleni harcról. Nagyon érdekel minket az ön véleménye. Várjuk azt a döntő lépést, ami megváltoztathatja majd a koszovóiak életét. Említette, hogy van egy feltétel, amit teljesíteni kell. Tehát ez csak az egyik feltétel, ugye ez a megállapodás, a másik pedig a szervezett bűnözés elleni harc. Tehát most leginkább a demarkációs megállapodásra figyel mindenki. Régóta várunk már. Meggyőződésem, hogy azt kéne figyelembe venni, számításba venni, hogy mit kapnak majd cserébe azért, hogyha meg lesz végre ez a megállapodást. az emberek hálásak azért, amit a parlamentben tesz. De tudom, hogy komoly kihívásaik is vannak a jövőre nézve. És a koszovói hatóságok koszovói hatóságok véleménye a Koszovóval foglalkozó különleges bíróság felállításáról és ismert. Hágában helyezkedik el, vagy helyezkedne el ez a különleges bíróság, vagy külön bíróság. Azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból tisztább viszonyokat teremt majd, hogy mit is jelent a jogállamiság, és szerintem fontos az, hogy a vezető politikusok támogassák ezt a Koszovóval foglalkozó külön bíróságot a lehető legnagyobb mértékben. Ez egy vízválasztó pillanat Koszovó számára. és hát a vízumliberalizáció időkorlátokkal is jár. Hogyha év végéig, vagy nyár, a nyári szünet előtt nincs megállapodás, ez később gondot jelenthet majd az európai intézmények számára is. Hogyan fogjuk akkor megtárgyalni a vízum liberalizáció kérdését? Tehát a montenegrói demarkációs megállapodás és a vízumliberáció, ez a két téma. Köszönöm. Még hárma jelentkeztek, Péter, Le, Kukán és Kücsuk urak. Jól mondom? Hárman jelentkeztek tehát még, utána pedig majd megadja a választ a miniszter úr. Most Szlovéniából, és a néppártból következik Alois Péterle. Köszönöm szépen, miniszter úr, Köszönöm ezt a prezentációt, miniszter úr. Nemrégiben elég sok időt töltöttem Koszovóban, és örültem annak, hogy kihangsúlyozta a stabilitást a jövőre nézve. Koszovó belső stabilitása nagyon fontos, a régió stabilitása szempontjából. És úgy gondolom, hogy ez kapcsolódik, mégpedig szorosan a Szerbiával való párbeszédhez. Ön milyen dinamikára gondol? A Szevszka lista támogatja a koszovói kormányt többek között. Emlékszem, annak idején, mikor Szlovénia tárgyalt az EU-ba való belépésről, magunkkal versenyeztünk, és szerintem hasonló helyzetben van Koszovó, mint bármelyik másik állam, ami szeretne belépni az EU-ba. belépés sebessége nagyban függ attól, hogy a párbeszéd milyen módon zajlik, és milyen gyorsan. Köszönöm szépen. Kürcsuk úr. Talán ismeri őt. Bolgár liberális képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm Pacoli úr, hogy ellátogatott ide az Európai Parlamentben, az ALDE frakció nevében is üdvözlöm Önt. Köszönöm, hogy ilyen pozitíven és szenvedésen szólt Európáról. Két konkrét kérdést tennék fel. Hogyan vélekedik a gazdaságról? Ön az egyik legközismertebb és legsikeresebb koszovói üzletember, illetve a régióban is ismert. Ez általánosságban nem mondható el a többi Balkánon tevékenykedő politikusról, és ez fontos. Milyen újdonságot vitt ön kinevezése óta a koszovói diplomáciába? Koszovó egy nagyon fontos ország, egyértelmű, egyértelmű, hogy nagy a támogatottsága, főleg a fiatalok körében Koszovóban az EU-nak, illetve az euróatlanti közeledésnek. És szeretnénk, hogyha egy egy holisztikus úti tervet tudnánk kialakítani az ország jövőre vonatkozóan. Köszönöm, Edward Kókán következik, szlovák kolléga, szintén néppárti. Köszönöm, elnök úr. Miniszter, elnök helyettes úr, nagykövet úr, üdvözlöm Önöket. Én, az én hazám hivatalosan nem ismeri el Koszovó függetlenségét, én Koszovó barátjának tudom magam. Nos, szeretném bátorítani önöket, hogy folytassák azt, amit elkezdtek, és kérem, hogy kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot azok az országokkal is, akik nem ismerték el önöket. Én ellenzékben működöm. Szlovákiának azért van korrekt kapcsolata. Koszovóval parlamenti delegációk találkoznak egymással és mi Koszovó jövőjét csak az EU belül tudjuk elképzelni, tehát szerintem, hogyha egyfajta kritikus hangnemet ütnek meg, de együttműködő hangnemet az el nem ismer országokkal, az jó. Kollégáim folytatték már a vízum liberalizációra vonatkozó kérdést. Én ezzel, erről csak annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Parlament mindig is aktívan támogatta a vízum liberalizációt, hiszen ez az emberek életét változtatja meg, nem egy intézményi kérdés Erről van itt tehát szó, örülünk, hogy ez meg fog változni. Önöké, önök kezében van most a döntés. Miért fogják vissza magukat? Azt gondolom, hogy mindenkinek jó lenne az, hogyha itt változás történne. Aztán stabilizációs és társulási bizottság ülése. kellemetlen meglepetés volt számomra, hogy nem tudtunk eh, egy eh, közös ajánlás tervezetet elfogadni. Ez korábban mindig Törökországgal történt meg, kétszer-háromszor aztán megtörtént eh, Albániával is, és most Koszovó is beállt a sorba, ez nem túl jó hír. A konkrét probléma nagyon fontos, a nemzetközi közösség számára. Azt remélem így értékelték önök is, és amint ez megoldódik, amint ezt megoldják, azonnali változást tapasztalhatnak majd. Köszönöm az expozéját. Tényleg nagyon kimerítő volt. Minden olyan kérdésről beszélt, ami fontos most önöknek. Koszovóban a legfiatalabb a népesség az egész EU-ban, nagyon dinamikusan növekszik, és meggyőződésem, hogy megérdemlik az európai jövőt. Készek vagyunk ehhez minden, készek vagyunk ehhez minden eh, segítséget megenni, meg, segítséget megtenni, de nagyon fontos, hogy önök is elvégezzék a munkájukat. Köszönöm szépen Edward Kukánnak. Több kérdés feltevünk nincs. Miniszter úr, a kollégák leginkább arról beszéltek, amivel mi is szoktunk foglalkozni. Demarkációs megállapodás Montenegróval, azt várjuk el önöktől, hogy a korrupció és a szervezetbűnözés elleni harcot folytassák, illetve a Koszovóval foglalkozó különleges bíróságról is beszéltek a kollégák. Én ugye feltettem két kérdést az elején, még ezt kiegészíteném, Oliver Ivanovics megöletésével vagy megölésével kapcsolatban halad-e a nyomozás? Még ezt is megkérdezném. Illetve még valami. A koszovói menekültek száma csökkent. Ön 7000-re utalt. A legtöbb menekült a Koszovóból Koszovóból leginkább északra mennek a menekültek, Németország vagy Észak-Európa felé haladnak általában, 70 ezerről 7 ezerre csökkent a menekültek száma. De a kérdésem az lenne, hogy miért vannak egyáltalán menekültek Koszovóban? Ez egy szabad, demokratikus állam, biztonságos származási ország. Miért kérnek még mindig menekült státuszt a koszovóiak az EU-ban? Erről mit tudna mondani? Mit tesz a koszovói kormány annak érdekében, vagy azért, hogy ne is próbálják meg a menekült státusz kérését mondjuk Németországban, mert egyáltalán nincs esélyük. Ezt a státuszt nem adják meg önöknek. Elég sok kérdést kapott, parancsolj miniszter úr. So, first of all, thank you very much. Mindenek előtt Köszönöm, Bukán úr, adott nekem egy kis pozitív energiát. Most erősebbnek érzem magam. McAllister úr, Ivanovics ügyjel kezdeném. Ivanovics barátom volt, ismertem őt már 2005 óta. Sokat beszélgettünk, találkoztunk, időnként együtt vacsoráztunk. Ismerem a családját, és borzasztóan sajnálom, hogy nincs már közöttünk. Azon a napon, amikor meggyilkolták, azon gondolkoztam, hogy mit mondott nekem egyszer a múltban, azt mondta, hogy egy nap engem meg fognak ölni. Ez így benne volt a gondolatai között, hogy majd egy napon megölik. Megkérdeztem, hogy ki, és erre azt válaszolta, hogy hogy én magam miatt, én biztos vagyok abban, hogy nem Albánia miatt történt ez, és a közeljövőben ki fog derülni, hogy ki az, aki őt megölte. Biztos, hogy nem egy etnikai indítottságú incidensről volt szó, szerbekkel. Mitrovica északi része ugyanúgy, mint a 80-as években, ugyanúgy néz ki, szinte semmi nem változott, semmilyen vagy nagyon kevés hozzáférésünk van a másik részé, mint a másik részéhez, pedig ez rész Koszovó része volt, és ennek szabadnak kell lennie. Mikor ezt mondom, akkor mind a két oldalra gondolok, szerbekre is és albánokra is. Mikor elnök voltam, már a harmadik napon ellátogattam éjszakra, és én voltam talán az első, aki ezt megtette, ott sétáltam, megállított egy idős nő, és azt mondta, hogy fiam, tegyél valamit, mert mind a két oldalról a koszovói albán bűnözöktől egyaránt szenvedünk. És hát nagyon-nagyon sajnálom, ami Ivanovicsal történt, de az igazságot fogunk szolgáltatni, és megtaláljuk azokat, akik megölték. Rátérve a migránsokra, vagy bevás, bevándorlókra, vagy kivándorlókra rátérve, szerintem mindenki tudja, hogy Koszovó demokratikus, nincs politikai nyomás, senkinek nincs oka arra, hogy elhagyja Koszovót. Az egyetlen probléma a gazdaság. Egy olyan ország vagyunk. Ugye Koszovó 80-as vagy a 70-es években is már nyitott ország volt, talán a 90-es évek első felében is. Az emberek nagyon nyitott gondolkodásúak, nagyon aktívak, akarnak menni, utazni, az jövőjüket felépíteni, de most meg vannak zárva, mint egyfajta fekete lyukba. És én hiszek abban, Ugye amikor 2008-ban kinyilvánítottuk a függetlenséget, hát azóta nincsenek az etnikumok között konfliktusok Koszovóban, az etnikai csoportok között. Úgyhogy aznap, ha megszületik a vízum liberalizáció, akkor biztos vagyok, hogy azt követően senki nem jön majd ide, hogy menedéket kérjen. Hiszen a háború idején elüldöztek rengeteg koszovóit, másfél millió, de, de mindenki visszatért akkor ugye volt lehetőségük arra, hogy menjenek nyugatra, akkor volt lehetőség, de, de visszatértek, és ez, ez a jellemző mentalitás. Abban a pillanatban tehát, amikor a koszovóiak vízum nélkül utazhatnak nyugatra, ott lesz a zsebükben ez a lehetőség, soha többet nem mennek majd a nyugatra menedéket kérni a demarkáció, a demarkációs megállapodás. Nos, ez egy olyan ügy, amire ugye szükség volt, hogy a parlament ratifikálja ezt a megállapodást, ma, vagy holnap, vagy tegnap, hanem három éve, és nem sikerült. Nagyon furcsa a parlament összetétele. Az ellenzék 50%-ot tesz ki, és vannak még ezen kívül is olyan képviselők, akikkel kapcsolatban nem tudtuk, hogy hogy fognak szavazni. Volt esély már 2015-ben, hogy szavazzunk a határól, de nagyon nagy nehézségek lettek volna mert ugye két harmados többségre volt szükség a szavazásnál, és ezt a mai napig nem sikerült megszerezni ezt a kétharmadot. Az elmúlt három hónapban nagyon keményen dolgoztunk. Tíz napja világossá vált, hogy sor kerül a ratifikációra, a Lisa Srebska ezt megígérte, de aztán az utolsó pillanatban mégis visszatáncoltak. Mert nagyon nagy mértékben Belgrád befolyása alatt állnak. Gondolom, hogy így van. Természetesen nekünk is megvannak az ultra szélsőségeseink, akik soha nem szavaznák meg ezt a megállapodást, de ők ugye ellenzékben vannak, és Koszovóban nem fognak soha hatalomra kerülni, mert maximum annyi szavazatuk lehet, mint amennyi ma van. Ma is eléggé megosztottak, és reméljük, hogy ez a mérsékeltebb párt támogatni fogja majd a kormányt az ilyen fontos kérdésekben. Úgyhogy ma remélem, hogy négy, ma négy órakor nagy híreket fogunk kapni. A parlament reményeim szerint szavazni fog. Reméljük tehát, hogy ma együtt szavazni fogunk. Hát jó, majd meglátjuk. De ezekben a napokban, tehát most a napokban ez meg lesz, ratifikálni fogja a parlament a demarkációs megállapodást. Viszula úr rákérdezett a különleges bíróságra, Hát igen, ez egy nagyon kellemetlen meglepetés volt. A veteránoktól érkezett a kezdeményezés, gyakorlatilag a parlamentbe ők terjesztették be ezt. A parlamentben elég eh, eh, nagy támogatást is kapott ez a kezdeményezés, de nagyon kockázatos volt. Én akkor pont Afrikában jártam, és amikor megtájékoztattak erről, akkor a miniszteremnek azt mondtam, hogy azonnal lépjenek ki a kormányból, ha ez így lesz. Ezt a problémát azután hát úgy lehetett rendezni, hogy a nyugat, Brüsszel, az USA nagyon nagy nyomást fejtett ki, és ma azt mondhatom, hogy ez a probléma megszűnt, talán nem múlt el teljesen, de szerintem nem kerül soha elénk. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez lezárult. El kell kezdenünk dolgozni eh, ezzel kapcsolatos kérdéseken. Már két-három éve beszélünk erről a különleges kamaráról. Senki nem bízik ebben, ebben az elgondolásban. De lehet, hogyha valami ilyen, valaki cselekszik, vagy fellépnek ez ügyben, akkor világosá kell tenni, hogy ugye nincs semmilyen bizonyíték, nem fognak semmilyen bizonyítékot találni ezekben az ügyekben. Tehát ez a kérdés, mondhatjuk, lezárult. Soltesz úr, ugye a demarkáció, hát ön tudja, hogy mi a helyzet, már többször eh, tájékoztatást adtam ennek eh, a helyzetről, amikor utoljára ezt megtettem, akkor már nagyon közel álltunk. Ugye akkor a Lisa Srepska ígéretet tett, hogy megszavazzák, aztán másnap, egy a később visszaléptek. De hát együtt működünk velük, és szerintem ma lépni fognak, és valószínűleg ma lesz ez a nagy nap. A különleges kamera kapcsán különleges bíróság kapcsán. Szerintem ennek a kormánynak soha többet nem kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, úgyhogy végezhetik a munkájukat. Hétedle úr, ő nagyon jól tudja, hogy milyen a helyzet, hogyha függetlenségről beszélünk Koszovóban, természetesen nagyon nehéz a helyzet. Az alkotmányunk nagyon bonyolult. És soha nem lesz kétharmados többség a szerbek nélkül, a szervek pedig gyakorlatilag mindent elleneznek, hogy ami az állam építésével, függ össze, vagy Koszovó számára fontos kérdésekhez kapcsolódik. A párbeszéd kérdése. Tudjuk, hogy szükség van a szerbekkel a párbeszédre, az elnök felkészíti a munkatársait erre, a párbeszéd időben korlátozott lesz, hiszen már 20 éve tárgyalunk a szerbekkel, és most valószínűleg egy határidőt ki kell tűzni. Nagyon konkrét kérdésekről kell beszélnünk a szerbekkel. Ezek olyan kérdések, amelyeket rendezni kell az emberek érdekében, hiszen a mindennapi életet nagyon sok minden akadályozza. De nekik el kell ismerni, hogy Koszovó egy független állam, és senki nem eh, tekinthetelettől. ettől. Azután ugye az északi a szerb szegrész stabilizáló tényező, ezt mindenkinek el kell ismerni. Ezen tények alapján állva kell építeni a jövőnket. Ez, a jövőnk pedig az, hogy együtt élünk a szerbekkel. Nem lehet határt emelni a két népcsoport közé mert itt vegyes ez a két népcsoport, sok szerb, akik Koszovóban él, van, van családjuk, Koszovóban, és az albánoknak, akik szerb részen élnek, nekik is lehet családjuk Koszovóban, és tehát napi nap egy határon kellene átmenniük. Talán a gazdaságba kellene beruházni mert csak azt mondani a szerbeknek, hogy fogadjátok el Koszovó függetlenségét, ezt így sose fogják elfogadni. De hogyha fel tudunk ajánlani nekik valamit, akkor valószínűleg fognak ezen gondolkozni. Hiszen északon, ugye e- ezzel a mostani helyzetel nem lehet sokra menni vihetünk oda annyi rendőrt, amennyit akarunk, ez ennek semmi eredménye. Gazdaságilag kell valamit csinálni. Én arra gondoltam, hogy hozzunk létre eh, Szerbia és Kaszovó eh, között egy eh, gazdasági szabad kereskedelmi területet. Tácsi Szarevóban tárgyalt, és ott felmerült ez, hogy eh, mondjuk dél-szerb részeket, Koszovó északi részét együtt alakítsuk át eh, gazdasági szabad területé. Hát meglátjuk, hogy, eh, ezt, eh, hogy ennek tényleg az lenne a hatása, hogy megváltozna a helyzet. Hiszen mire van szükségük az embereknek? Biztonságra, nagyobb jövedelemre, egy jobb életre. Más, más nem kell. És eh, az észak élőknek erre valóban szükségük van. Biztonságra, jobb iskolákra, több, nagyobb jövedelemre és magasabb életszínvonalra. A gazdasági övezettel kapcsolatban beszéltem eh, Dácsics úrral, és érdekes eh, kérdés ez. Nem szabad leállni, mert én ebben tényleg látok esélyt, anélkül, hogy a két ország szuverenitását ez érinteni, eh, tényleg valami működőképes dolgot létrehozhatunk. A párbeszédet ezt, erről még idén be kell fejezni, és Szerbiával meg kell kötni egy béke megállapodást. Erre mindenképpen szükség van. Szerbiának hivatalosan el kell ismernie azt a tényt, hogy Koszovó létezik, ezt nem lehet ignorálni. Koszovónak is el kell ismernie, hogy ugye Szerbia létezik, és az országunk egy fontos részében is élnek szerbek. Kicsöp úr gazdaságról kérdezett. Amikor a kormányt lettem, tele voltam elképzelésekkel, hogy mennyi mindent akarunk elérni, de most mások lettek a prioritások, és hát kicsit lelassultak a reformok. De az biztos, hogy Koszovónak szüksége van reformokra. Egy olyan gazdaságra van szüksége, amely 8% feletti növekedést tud produkálni hiszen 8%-nál kevesebb a növekedés, akkor igazából nem teszünk semmit a lakosságért. Min kell dolgoznunk mindenek előtt? Ugye az említett szabad gazdasági övezet, azután itt van a mezőgazdaság. A mezőgazdaság nagyon nagy lehetőséget nyújt Koszovó számára. A mezőgazdaság kapcsán szükség lenne egy marsal tervre. És dolgozunk ezen. Reformok a külügyminisztériumban. Nos, természetesen sok nagykövetet kicserélünk. <laughs> Bernár, te megmaradsz. Ugye ez jó hír. Mióta én hivatalban vagyok, szerb provokációkra nem reagáltunk, és garantálhatom, hogy nem lesznek ilyen reakciók szerb provokációkra, mert azt gondoljuk, hogy jobb nem reagálni, mint, mint reagálni a provokációikra. mindenkinek megengedjük, aki Koszovóba akar jönni, bármikor ezt legálisan megteheti. Beszéltem politikusokkal, ők is jöhetnek, mehetnek, mi nagyon udvariasak vagyunk velük. Több kezdeményezést is tettünk a minisztériumban, létrehoztuk a külügyminisztériumban egy béketeremtő bizottságot. Ez nem párbeszéddel foglalkozik, hanem például koncerteket, találkozókat, rendezvényeket szerveznek, különböző csoportok, érdeklődésű emberek számára, és vannak már eredmények. Azután hát a minisztériumon belül is persze vannak reformok, és azt mondhatom, hogy a külügyminisztérium egy proaktív, nagyon dinamikus minisztérium, nagyon keményen dolgozunk. Kukán úr, nagyon köszönöm amit elmondott, és biztosíthatom önt arról, hogy tovább fogunk dolgozni, ugye még van öt ország, akik nem ismerték el Koszovó közöttük, tudjuk, hogy vannak barátaink is. Szlovákia is mindig támogatott minket, udvarias velünk, Görögországról ugyanezt tudnám elmondani, és szerintem eljön a nap, amikor hát, számíthatunk a barátságukra. Sok tehát a feladat, a tennivaló, Mekelőszer úr, kevesen vagyunk, mindenben vannak korlátok, de az akarat az megvan. Paceli miniszter úr, a külügyi szakbizottság nevében szeretném megköszönni, hogy eljött Brüsszelbe, azt hiszem a, megtapsoljuk a kitűnő beszédét és válaszait. Várjuk a jövőbeni együttműködés, és reméljük, hogy esetleg ma délután Pristinából jó hír érkezik, hogy a határ demarkációs megállapodás ban megszületett a megegyezés. Ez nagyon jó lenne, és nagyon megkönnyítené a dolgokat. Még egyszer további szép napot így Brüsszelben, és remélem, hogy majd valamikor ismét üdvözölhetjük Önt itt a Külügyi Bizottságban. Ist das so? Colleagues, we will continue our meeting five minutes. 5 perc múlva folytatjuk az ülést. So, ladies and gentlemen, we come to the next point of our agenda. Point... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a következő napi rendi pont a 16-os. Sok szeretettel köszöntöm Renát Mansua, doktor, a Shetem House-i közel-keleti um, kutatási program munkatársa. Fél óránk van. hogy megvitassuk ezt a tanulmányt, amelynek a lényege az iraki állam újraépítése, a megbékélés, a kormányzati struktúra megerősítése. Mentor úr nagyon legkiválóbb időpontban készült el ez a tanulmány, az EU és Irak közötti e, együttműködésről szóló jelentés elkészítője Szefi asszony. Egyes tagállamok részvétele az iraki hatóságok e, támogatásában, hosszú távú és e, fenntartható rekonstrukció elérésében nagyon fontos de, de bizonytalan stratégiai tervre van szükségünk tehát, amely az egységet, a szuverenitást és az ország területi integritását támogatja miközben az inkluzív társadalmat is támogatja. 12.35-12.40 körül le kell zárnunk ezt az ülést, úgyhogy fél óránk van. Thank you, Chairman. Hope you can hear me. I'll keep... Köszönöm szépen. Uh, so that we could have a bit of a Q&A, uh, so I can... Egy rövid bevezetőt tartanék, és aztán lehetőség lesz kérdések feltételére. Ahogy McAllister is mondta, most eh, Irakban a, egy nagyon fontos pillanat jött el, eh, az ISIS leküzdése eh, után, egy post-ISIS vagy posztkonfliktus megoldást kell eh, támogatni, de ez persze az akadémiai körökben eh, nem használatos fogalom, hiszen láttunk már ilyet. Irakban láttunk már ilyen ciklusokat, amikor újjáépítésre és aztán bukásra került sor. A legfontosabb dolog az az, hogy hogy eh, kerüljük el azt, hogy újra és újra ugyanazokat a hibákat kövessük el, hogyha eh, megnézzük a 2009-es vitát, ugyan, nagyjából ugyanez a vita eh, folyt, de akkor más volt az ellenség. Iraknak nyilván nincs még vége, és ez egy fontos lehetőség, nagyon óvatos optimizmusra ad okot a jelenlegi helyzet. Egy éve nagy, egy hónapja eh, Bagdadban, eh, Kirkukban és Moszulban jártam, a legfontosabb területeken, tehát megpróbáltam megérteni, hogy mi történik a központban, mi történik a periférián. Az anyagban, amit készítettem, a fő érv, amit eh, felvetettem, az az, hogy az Európai Unió szerepe, az, hogy az intézményeket kell felépíteni, és nem pedig személyeket. Az akadémia úgy látja, hogy a nemzetközi államépítés hát problematikus kérdés, hogyan tudunk túllépni a múlt problémáin. Mindig, amikor a nemzetközi közösség próbált fölépíteni egy államot, ugyanazokban a hibákba ütköztek. Az állam felépítése nagyon fontos, és az intézmények felépítése. Nagyon sok kurszót használunk 2003 óta, bevonás, inkluzivitás, az ENSZ is támogatta ezt, de mit jelent ez? Mit jelent az inkluzivitás? szuniták, síták, keresztények mind együtt, ez segített abban, hogy az állam felépüljön, hogy és közben az irakiak maguk is megkérdőjelezik a saját államokat, folytatni kell továbbra és ezt a top-down legitimizációs folyamatot. Amikor megbékélésről beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy a séták, a szuniták és a kurdok üljenek le egy asztalhoz, e, együtt vezessék az országot. E, ebből azt vezetjük le, hogy Irak jó úton halad? Persze vannak etnikai és különböző közösségekkel kapcsolatos problémák, de a legnagyobb probléma az a polgárok és az elit közötti távolság. Ezt a távolságot kell leküzdeni. Az Európai Uniónak ebben van szerepe. Nem szabad megerősíteni ezeket az azonosságokat, ezt az identitást, amikor az irakiak éppen ezt meg akarják kerülni, vagy maguk mögött akarják eh, haz, eh, hagyni. Eh, emléksünk a szunita problémákra, konfliktusokra, kurdokra, amikor a kurdok a saját kurd vezetőik ellen léptek fel. Tehát ezen, ezen narratívákat próbáljuk most kikerülni, amelyeket, amelyekhez fog a körömmel ragaszkodtunk a múltban, hogy elkerüljük a, a, ugyanazokat a problémákat. Kulcsfontosságú az állam felépítése szempontjából, ahogy az anyagom is mutatja, a rövid és a hosszú távú dolgok összekapcsolása. Hogyha megnézzük az USA-iráni politikát Irakban, nagy különbséget látunk, aközött, hogy mi a rövid távú megfontolás az USA-ban, és hogy hat ez a választási eredményekre Iránnal szemben, ahol nem az a kérdés, hogy jövőre mi történik, hanem az, hogy 10 vagy 20 év múlva mi történik. Tehát eh, ezeket a szempontokat kell megvizsgálni. Az én anyagom mind a két dolgot megvizsgálja. Persze vannak rövid távú érdekek. Most eh, értem vissza Muszulból a biztonsági helyzet jó most, de látjuk, hogy nagyon különböző fegyveres csoportok vannak, senki nem tudja, hogy mi a parancsnoki struktúra. Még mindig nagyon különböző helyzetek merülnek fel, amelyek felvethetik, hogy hát kérdéses az előrelépés a biztonság területén, de Kirkukban és Dialában például az ISIS újra felüti a fejét, és a konfliktusok újra megerősödnek olyan területeken, ahol, amelyek stabilabbak voltak korábban. Tehát vannak azonnali biztonsági követelmények, az intézmények felépítése és állam alárendezése elengedhetetlen. Másik rövidtávú érdek az az, hogy az alapvető szolgáltatások kapcsolatokat helyreállítsuk. Ezen területek sok részén, ami fontos a polgárok számára, nem az, hogy a vezetője találkozon a másik vezetővel, hanem az, hogy legyen villany, legyen gáz, legyen alapvető szolgáltatások. Tehát egy olyan állam, amely biztosítani tudja ezeket az alapvető szolgáltatásokat. Tehát egy intézmény képviselje a polgárokat, ez azt jelenti, hogy az alapvető szükségleteit első körben kielégíti és aztán lépjünk tovább. Ami az idp k visszatérését illeti, a legtöbb IDP hogy hogyan eh, állíthatjuk vissza a eh, munkahelyeket, a tulajdont, eh, tehát ez nagyon fontos célkitűzés. Ezek a rövid távú igények. A hosszabb távú igények bonyolultabbak, de azok is nagyon fontosak, hiszen a rövid táv gyors, de rövid ideig tartó eredményt vagy nyereséget hoz. Most Irak elfoglalásának, vagy az iraki bevonulásnak a 15. évfordulójában az Európai Uniós polgárok, vagy az amerikai polgároknak mit mondtunk 15 évvel ezelőtt? Azt mondtuk, hogyha hogyha bevonulunk ebbe az országba, akkor 2028-ban is ott leszünk még, de ez nem valósult meg. Ez egy nagy tragédia aztán a, a hatalom megosztása, a decentralizáció. A 2003 utáni Irak szerint Nagyon fontos, hogy a helyi polgárok érdekeit vegyék figyelembe. Azok, akik újraépítették az országot, attól függetlenül, hogy síták vagy kurtok voltak, nagyon negatív tapasztalatokkal rendelkeztek az a kapcsolatban, hogy egy erős állam mit jelent. Egy decentralizáltabb államot akartak létrehozni a 2003 utáni történelemben. A kulcsfontosságú kérdés az az, hogy hogyan tudja a központi kormány intézményként, hogyan tud válaszolni az egész ország polgárainak igényeire. Nyilván nem azt mondom, hogy centralizáljuk az országot, ez még mindig tabú Irakban, például a szövetségi kormány, kifejezést kell használni, nem központi kormányt ezen tabuk miatt, eh, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés így is. Aztán a biztonsági ágazat megreformálása is nagyon fontos. Irakban különböző fegyveres erők vannak, egyesek az úgynevezett ISIS konfliktus előtt, mások az után merültek fel, különböző checkpointok vannak, jogilag megerősödnek, politikailag, gazdaságilag egyesek választásokon vesznek részt. És ezek az állam részévé válnak. Nem az a kérdés, hogy ez az ország az állam része akar válni, hanem az, hogy vannak olyan szereplők, akik szürke zónában mozognak, tehát amikor egyes alkalmakkal úgy szerepelnek, mint állami szereplők, máskor meg úgy, mint nem állami szereplők. Nincsen egységes állam, így tehát ki lehet játszani egymás ellen a különböző szereplőket. És még a terrorizmus ellenes szervezetek esetében is, amikor Maliki mm, átvette ezt a hatalmat, a CTS-t a miniszterelnök hivatalába e, e, vette be, ez nem volt alkotmányos, de most a parlament elfogadott 2016. novemberében egy törvényt, ami szerint e, a HASET ez része az állami hatóságoknak, tehát a parlamentre kell koncentrálunk, hiszen a parlament az, amely a törvényeket hozza. Sajnos Irakban két tapasztalat van a kurdisztáni parlament, amelyet két évre választanak, illetve az iraki parlament, ahol az érdekek politizálása miatt sikerül az ő érdekeiket képviselni, és ez elekt- választási reformot követel. Hogyan vállalják meg a parlamentet az emberek? Ezt meg kell vizsgálni, ez eddig nem történt meg, de a következő választásokra ez egy kulcsfontosságú téma kell, hogy legyen. Nagyon nehéz mindezt 10 percbe összefoglalni. Várom a kérdéseket, remélem, hogy az összefoglalomban sikerült ki emelni azt, hogy most a top-down állam felépítéstől el kell mozdulni, és a top-down legitimizáció jól nézhet ki rövid távon, de hosszú távon nem veti fel azokat a szükségleteket, amelyeket csak megpróbáltam felvetni. Ez a legfontosabb ajánlásom, hogy a helyi dinamikát meg kell érteni, hogyan kell együttműködni az intézményekkel, és nem szabad, tehát kicsit több nagyvonalúban kell támogatni bizonyos területeket. Köszönöm. Thank you, Mr. Mansour. Köszönöm szépen, Mansour úr. Köszönöm ezt a rövid expozét, most következik az eszmecsere. Saifi asszony kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Je tiens tout d'abord à remercier monsieur Engedjék meg, hogy először köszönetet mondjak a Mansur úrnak. Köszönöm, hogy ellátogatott ide, és eh, hadd mondjam el, milyen kiváló minőségű volt a tanulmánya. 2017. decemberében területileg sikerült gyakorlatilag megszüntetni a Daest, az iszlám államot, most pedig az lenne a lényeg, hogy egy biztonságos államot hozzunk létre a helyén. A stabilizáció, a biztonságosá tétel, az ország újraépítése összetartozik, és úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat mindegyüttesen kell kezelni. Az ország stabilizálása csak akkor valósulhat meg, hogyha az, a legfontosabb közszolgáltatásokat visszaállítják, hogyha inkluzív lesz és reprezentatív a kormányzás helyi és, tagállam, és állami szinten is, hogyha visszaáll a rendőrség, megfelelően működik. Nos, nagyon fontos az, hogy mi is segíthessünk ebben. Az európai intézmények és a tagállamok a Kuwaiti konferencián ígéreteket tettek, és remélem, hogy ez mi hamarabb, ezek mi hamarabb lefordul, lefordítódhatnak megfelelő tetteké. A frissen felszabadított zónákban a közlekedést lehetővé kell tenni, biztonságos közlekedést. Mansur úr, ha megengedi, a, megengedi, akkor két kérdést tennék fel önnek. Először is az ajánlásaival kapcsolatban a tanulmányom végén olvashatunk ajánlásokat. Az EU-nak milyen, szabály, minden, milyen szerepe lehet a párbeszéd kialakításában? Ugye a központi iraki hatóságok és a iraki kurdok regionális hatóságai között párbeszédre van szükség, ezt ebben mit tehetünk? Aztán nagyon fontos az, hogy a rendőrség ismételten elkezdhesse a munkát, Ön szerint ez mennyiben függ össze a, az állami hadsereg, illetve a paramilitáris csoportok közötti együttműködéssel? Köszönöm szépen. Köszönöm, Szeifi asszony. Most a többi kolléga következik a zöldek közül. Raimon úr. Raimon úr. Raimon úr jelentkező. Uh, Köszönöm szépen. Van két elég konkrét kérdésem fel is teszem őket rögvest. 4.2-es megjegyzés a tanulmányban. Milyen elképzelések vannak a kormányzásról, erős ember vagy erős intézmények? Ön azért nem jelölt itt meg konkrét ajánlásokat, mert ez ön szerint az európai intézmények munkája lenne. Nos, hát én egy ilyen intézményben dolgozom, tehát elvileg ez az én munkám. Mi azt szeretnénk, hogy erősek legyen az intézmények, ne pedig egy erős kezű ember benne kezébe az országot, és így visszatérnének az autoriter struktúrák. Ön szerint milyen stratégiával kéne egy európai politikusnak ez a kérdéshez fognia? milyen lehetőségeink vannak egyáltalán. Második kérdésem, Kurdisztán. A tanulmánya az iraki kurdok kérdésére nem Törökország és Szíri, nem, tör, nem a Törökországban és a Szíriában folyó történések fényében tárgyalja. Ön szerint az iraki belpolitika tényleg olyan gyenge, hogy ahogy ezt csak összefüggésekben lehet tárgyalni, tehát Szíriával és Törökországgal egyben? Köszönöm. Az alelnökünk következik, Kauszó úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Monszúr úr. Nekem több kérdésem is lenne. Hogy áll a bagdadi kormány és a kurd kormány közötti kapcsolat. Ugye volt egy eh, függetlenségről szóló népszavazás. Azóta mi történt? Második kérdés. Kirkukban említette, hogy eh, az iszlám állam újra teret nyert, erről mit tud mondani? A jelenlegi kormány a jelenlegi kormány az alambai régióban a szektárius kormány ellen zavargások voltak. E, ugye az iszlám állam miatt is történt. Azóta mi ott a helyzet? A másik kérdés pedig a török-iraki kapcsolatrendszerre vonatkozik. Köszönöm. Bárki más szeretné kérdést föltenni, látom nem. Három kérdése volt, illetve három kérdés feltevője volt, kérem válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Szeifi asszony kérdésére válaszolnék először. A tanulmányomban utalok bizonyos bizonyos hibákra. Erbil és Bagdad közötti kapcsolat, tehát ez egy fogas kérdés. Egyébként megvan a döntés arról, hogy a, a repteret megnyitják. Egyébként jelenleg a népszavazást hibának tartják, még a párton belül is. Mi lenne a pragmatikus, mi, mi a pragmatikus nacionalista, illetve a radikális nacionalista mozgalom? A kurdok alapvetően pragmatizmust próbáltak meg belőni. 2005-ben, amikor az iraki államot akarták képíteni, akkor az egyik az egyik legfőbb prioritásuk az volt, hogy a legerősebb vezetőik ott legyenek Bagdadban. Miniszterelnök helyettes és egyéb komoly vezetők kerültek Bagdadba, mert úgy gondolták, hogy belülről kell az államépítést befolyásolni. Mi történt azóta? 2014 óta, de előtte is azt gondolták, hogy ezt végül is megtehetik Bagdad nélkül. Kurdisztánban tehát arra döbbentek rá, hogy hát Bagdad is létezik, ők is léteznek, ezt a helyzetet kell valahogy feloldani. Ami az iraki miniszterelnök szempontjait illeti, nos, számos kérdést kell figyelembe vennie hogyha Erbőben és Szlémániában megadja az embereknek a fizetését, akkor az mi, lesz el, mi lesz a siákkal és a sítákkal és a szunnikkal, akik ugye szenvednek? Egyrészt ugye azt is figyelembe vette, hogy kell -e büntetni a népszavazásért, másrésztről pedig hogy lehet a szava, saját szavahihetőségét növelni egy választási évben. és ugye nem lehet egyszerre mindenhol elkezdeni az újjáépítési terveket. Mire koncentráljon először? A kurdoknak vissza kell térnie a pragmatikus gondolkodásra, de a kurdok arany időszaka, amikor volt egy saját és volt saját vízumok, saját repterők, saját kőolaj exportjuk, hát ennek vége legalábbis úgy néz ki, és mindenképpen jobb kapcsolatot kell kialakítani az iraki kormányjal. Szerintem nem fognak visszatérni a kurd vezetők Bagdadba, szerintem levonták a tanúságot, tudják azt is, hogy a népszavazás hibáit hogyan kell pozitívan értékelni. Nos, korábban ugye az volt a leosztás, hogy Irak, Irakban voltak a, a csúnyák, a milíciák voltak a csúnyák, most viszont rádöbbentek arra, hogy valamiféle közeledésre van szükség, illetve ott van még Irán is, Irán egy szomszédos ország, és hogyha, hogyha nem veszik figyelembe Iránt, akkor csak vesztes lehet valaki. És ez szerintem kapcsolódik a kurd kérdéshez is. Ami a biztonsági szektor reformját illeti, hát ez egy fontos dolog. Integráció egyik napról a másikra nem történik meg. A hasznosabbi vezetőkkel beszélgettem néhány évvel ezelőtt, és szívesen beszéltek arról, hogy hogy akarnak integrálódni. Azt mondták, hogy a különböző csapatok ide-oda-oda mennek. 2016 novembere után és az említett törvény után most azt gondolják, hogy ők egy független biztonsági fegyveres erő, amit a, ami a miniszterelnökhöz tartozik fegyveres erő, ez az alkotmányból eredően a Védelmi Minisztériumhoz és a Belügyminisztériumhoz tartozik. Viszont a, a terrorista elhárítás szintén a miniszterelnökhöz tartozik, tehát ez is egyfajta szürke övezet, pedig az iszlám állam elleni harcban ez, az, ez az osztag emelkedett ki leginkább. A terrorista elhat, elhat, azt gondolják, tehát, azt gondolja tehát ez az osztok, hogy ugyanolyanok szeretnének lenni, mint a terrorista elhárítók. Hogyan lehet fokozatosan lemondani ezekről a fegyveres csoportokról? Ezekkel a vezetőkkel, hasidókkal beszélgettem, és azt mondták magukról, hogy mi sokkal kép, jobban képviseljük Irakot, mint bárki más, hiszen mi egy vegyes társaság vagyunk. Egyfajta nemzeti őrré akarnak válni, tehát szeretnének határt ellenőrizni, stb. stb. Ez a valóság, ezt figyelembe kell venni. Mindenki azt gondolja, hogy varázsítésre mindez megváltozik. Nos, erről van szó a tanulmányomban is ilyen szempontból kell megreformálni a biztonsági kérdéseket. Hogy erős kezű ember vagy erős intézmények miről lenne inkább szükség? Hát természetesen mindenki azt reméli, hogy erősek lesznek majd az intézmények. A gond csak az, hogy miért szeretne mindenki egy ilyen Saddam típusú vezetőt? Nem Saddam miatt van ez, hanem azért, mert Saddam volt maga az intézmény. Nem személyeket kell tehát támogatni. Kérem, ne, ne külön emberekkel tá, találkozzanak, hanem különböző intézmények képviselőivel. Eddig sajnos nem ez történt. Úgyhogy jó lenne, hogyha visszatérnének ahhoz a módszerhez, hogy az intézmények képviselővel találkozzanak, a miniszterelnök is ezt szeretné. Ez konkrétan mit jelent? Az állami, a hibrid, nem állami képviselőknek mind-mind van hatalma. Ezt kéne kicsit megváltoztatni. Egy konkrét minisztériumhoz, vagy egy konkrét intézmény képviselőjéhez kell fordulni inkább. Kurdisztán. A KDP párt, vagy mások is elég jó kapcsolatokat ápolnak Törökországgal, gazdasági és kereskedelmi alapon. Ez azt jelenti, hogy a PKK-val komoly gonduk van, és a PID-vel is. A nagy Kurdisztán elképzelést azt gondoltam, egy kicsit túljátszották, tehát elég komoly belügyi problémák vannak Kurdisztánon belül a pártok között. A PKK egyébként Irakban is aktív. Aztán következő téma. Kirkuk és az iszlám állam. Az iszlám állam Ambar, az iszlám állam Ambarban kezdődött, és aztán áttért Moszulra. Ez lett később aztán a bázisuk. Most viszont, hogy ott visszaszorították őket, keresik az új területet. De hol vannak ezek a területek? Hát a konfliktusos zónákban, ahol hatalmi vákum alakult ki. Ugye ezek, hogyha ez egy ilyen terület gazdasági központ is, az még jobb. Tehát a gazdasági háttér az még, még jobban segíti ezeket a, ezeket a, a megerősödést, még jobban segítik, mint az ideológia. Egyébként nem régiben ott jártam, kaotikus a helyzet. Itt-ott minden nap fölüti a fejét egy új checkpoint ellenőrzési pont, hogy az állam visszavonul ezekről a területekről, e- ezért jelenik meg, ezért jelennek meg a terrorista szervezetek. Mondom, azért jelenik meg valahol egy terrorista szervezet, mert egyébként is gondok vannak ott. Irán egyébként ott van, az iraki államban is. Szerintem Irán szerepét túlbecsüli az USA. Irán nem szeretné, hogyha Irak, össze, Irak össze omolna, szeretne, hogyha a partner maradna, gyengébb, de azért partner. A szektárius politika nem lehet működésképes, mert hogyha ezt tesszük, akkor, akkor megint születik majd egy iszlám állam. Irán, Irán pedig ezt nem szeretné. De Iránban nagyon sok a terrorista csoport. De miért van ez így? Irán alapvetően hosszú távú folyamatokat tartja figyelemben. A kirkuki népszavazásról beszéltünk, Nos, e, egyébként a csúcsal kapcsolatban fölmerült az, hogy Barzani ezt majd valahogy eltörli, vagy elhalasztja. Egyébként túl jó volt maga ez a megállapodás. Irak megértette a szereplők eh, szempontjait, még a népszavazás előtt is. Tavaly októberben, amíg az USA különböző terveket próbált kidolgozni, Iránnak meg lett a terve. Miután hosszú távban gondolkozik, képes erre. Törökország szerintem el van foglalva most Szíriával, meg a belső ügyeivel, de Ninuában, Moszul más részein, a KDP-vel együtt Törökország próbálja megtartani a, a befolyását a közelség miatt. Thank you. Mr. Manzur. Köszönöm szépen, Manzur úr. Van-e még valakinek észrevétele, kérdése? Nincs, akkor köszönöm szépen, hogy eljött. Londonban él, ugye? Akkor köszönöm, hogy Londonból eljött ide hozzánk. Lezárom most az ülést, és fél háromkor folytatjuk majd. Remélhetően Kószú úr, az alelnökünk fogja majd tudni levezetni. Jó étvágyat!